Sehr geehrte Damen, Tisztelt Hölgyeim, kedves kollégák, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a mai jogi bizottsági ülésünkön. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és azonnal lennének is megjegyzéseim a napirenddel kapcsolatosan, illetve a napirend megváltoztatásra vonatkozó óhajok kapcsán. Az ötös napi rendi pontunk az üzleti titkokra vonatkozik, ez lesz az első napi rendi pontunk ma délután, tehát délutánra halasztjuk. A következő napi rendi változás a nyolcas napi rendi pontra vonatkozik. Ez a Tain jelentés. Az Európai Unió Bírósága alapokmányának a törvényszék bírái számának növelése tekintetében történő módosításáról. Ezt csütörtökön tárgyaljuk a 24-es napi rendi pont előtt, tehát a szubszidiaritási kérdések előtt. A következő változtatás a 9-es rendi pontot érinti. Itt a jogi szolgálat beszámolójáról van szó, a bíróságnak a hatáskörök Európai Értékpapírpiaci Hatóságára ruházására vonatkozó ítéletéről. Ezt ma délelőtt tárgyaljuk, tehát szerda délelőtt. Ezennel üdvözlöm is a jogi szolgálat képviselőjét itt a körünkben. Aztán itt van a tízes napi rendi pont a parlamentet érintő jogvitákról. López Isturias jelentéstevő úr sajnos nem tud jelen lenni. Ezt a napirendi pontot a hetes napi rendi pont után fogjuk megvitatni. Aztán itt van a 26, 26-os napi rendi pontunk, egyéb kérdések. Itt egy eh, zárt eh, ajtók mögötti meghallgatást terveztünk be ma délután a mandátum vizsgálatot követően. Alexander Nierski kérésére történt ez a változás. Az ő parlamenti eh, mentelmi jogával kapcsolatos ügy megtárgyalása következik itt be. Aztán itt van a 12-es napi rendi pont, amely Richard Zéber mentelmi jogát érinti, ezt elhalasztottuk. Azt hiszem, sikerült felsorolni az összes napirendi pontot, amit el- elhalasztunk, illetve amelynek a sorrendje változik. Hogyha senkinek nincs ellenvetése, megjegyzés ezzel kapcsolatosan elfogadottnak tekintjük a napirendet, rátérünk a következő napirendi pontunkra, ezennel az elnök közleményei következnek. Örömmel üdvözlöm Anette Köviuszt, aki az új tagunk itt a jogi szakbizottságban, Léne úr nyomdokaiba léphet itt nálunk, szeretettel üdvözöljük a jogi szakbizottságban. Szeretném felhívni a képviselők figyelmét arra is, hogy holnap ismét szavazunk, és szokásainkhoz híven ismét csak szükség lesz az elektronikus szavazókártyára. Kérnék szépen mindenkit, hogy ne felejtse otthon a szavazókártyáját. Végezetül szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy igen, rövid határidővel tájékoztattak bennünket arról, hogy a mai szakbizottsági ülésünkkel párhuzamosan a LIBE szakbizottságban egy nagyon érdekes meghallgatásra kerül sor. A, az igazságszolgáltatás, a belügyek és a polgári jog témájában, tehát egy nagyon érdekes meghallgatást tartanak ott, remélem, hogy akik erre akik érdeklődésére számot tartozóknak sikerül ingázniuk a mi szakbizottságunk és a Libe között. Ezek lettek volna az elnök közleményei, a hármas napi rendi pont következik az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása 2014. január 20-21, 2014. február 10-11, ha senkinek nincs ellenvetés, ezeket elfogadtuk. A négyes napi rendi pont következik a további európai integráció lehetséges nemzeti alkotmányos útjairól szóló tanulmány ismertetése. Ezzel kapcsolatban Szeretném megköszönni a szakpolitikai osztály munkáját, kiemelten Rózá Rafaeli munkáját, aki koordináló tevékenységet folytatott. Szeretettel üdvözlöm, üdvözlöm Monika Klász professzor asszonyt is a Maastricht Egyetemről, Leonard Besseling professzorodat, valamint Herman Résztment és Szélja Imámovics asszonyt. Először is Monika Klásznak szeretném megadni a szót a prezentáció erejéig, és utána szokásunkhoz híven vita következik a képviselőkkel, de először is üdvözlöm Önöket szeretettel a jogi szakbizottságunkban, eme korai órában, és érdeklődéssel várjuk a prezentációt. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Elnök asszony, tisztelt szakbizottsági képviselők! Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutassuk a további EU-s integrációval kapcsolatos tanulmányunkat. A szakbizottságuk és az Alkotmányügyi Szakbizottság kérésére állítottuk össze ezt a tanulmányt, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, hogy a nemzeti alkotmányok mennyire biztosítanak mozgásteret a további európai integráció számára. Ezt a széles kérdést két alkérdésre bonthatjuk. Először is a nemzeti alkotmányok iránymutatásokat fogalmaznak el meg a további európai integráció irányába, és ezek az iránymutatások lennek pozitívak vagy negatívak, tehát elősegíthetik a további integrációt, vagy akadályokat gördíthetnek az útjába. És másodszorban, hogyan lehet lefolytatni a további európai integrációt, tiszteletben tartva teljes mértékben a nemzeti alkotmányos identitásokat. Ezt a kérdést megválaszolandó, megvizsgáltuk a 28 tagállam alkotmányos jogát, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy a nemzeti alkotmányok milyen mozgásteret biztosítanak, és utána 12 tagállamot még tüzetesebben megvizsgáltunk e tekintetben. Reprezentatív mintával dolgoztunk, a tüzetesebben megvizsgált országok között vannak alapító tagállamok, és vannak későbbi bővítések során csatlakozott országok is. Ezek alkotmányos rendjét meg, megvizsgáltuk, és utána egy komparatív összehasonlító elemzést végeztünk. Azt találtuk, hogy a tagállamok között igen nagyok a különbségek, Egyrészt az alkotmányos infrastruktúra tekintetében, tehát a kérdés tekintetében, hogy van-e alkotmánybíróságuk, avagy sincs, és a különböző alkotmányok természete is merőben eltér. Ide tartozik annak kérdésnek a vizsgálata, hogy politikai vagy jogi jellegű alkotmányról van szó, illetőleg, hogy könnyű, avagy szinte lehetetlen módosítani az alkotmányt, is. harmadsorban pedig az úgynevezett alkotmányos kultúra is nagymértékben eltér a különböző tagállamokban. Ez főleg azt a kérdést érinti, hogy az alkotmány játszik-e szerepet a nyilvánosság előtt lefolytatott vitában, avagy sem. Természetesen a nemzeti alkotmányos megközelítés kérdés, ami az EU-t illeti, érinti az EU-s joganyag és a nemzeti jogszabályok közötti kapcsolat kérdését is. Ezt a kérdést két szemszögből lehet megvizsgálni, egyrészt az EU-s szemszögből, másrészt pedig a nemzetállamok szemszögéből. Mielőtt a nemzeti szempontra kitérnék, ez volt ugye a tanulmányunk középpontja, szeretnék röviden emlékeztetni az EU-s megközelítésre és a nemzeti alkotmányokhoz. Elvileg az Európai Unió kedvez a nemzeti alkotmányoknak. A nemzeti alkotmányok ugyanis sarokkövei az EU-s integrációnak és kiinduló pontjai annak. Az Európai Unió nagy mértékben elismeri a nemzeti alkotmányos autonómiáját a tagállamoknak. Az Európai Uniót emellett a szerződések kötelezik, hogy tiszteletben tartsák a tagállamok alkotmányos identitását továbbá. Az Európai Unió a tagállamok közös alkotmányos hagyományára építkezik, valamint azokra a közös értékekre, Eh, amelyek a szerződések kettes cikkében szerepelnek, ezek általában megegyeznek az egyes tagállamok értékeivel, alapértékeivel is. Másrésztről az Európai Uniós jogszabályok azonban, amint azokat elfogadták, primátust élveznek eh, szemben a nemzeti joganyaggal és a nemzeti alkotmányokkal is, és a nemzeti alkotmányokra hivatkozva nem lehet eh, kibújni, úgymond, az EU-s jogszabályok alkalmazása alól. Ami a nemzeti nemzetállami szemszöget életét, egy kicsit más a történet, nem minden eh, nemzeti alkotmány fogadja el az általam imént bemutatott EU-s szemszöget, EU-s megközelítést, és sokszor akadályokat gördítenek a további EU-s integráció útjába, illetőleg korlátozzák annak a lehetőségét, vagy feltételekhez kötik. Ezeket alkotmányos akadályoknak nevezhetjük, ezeket az akadályokat azonban a szerződések módosításával, az alkotmány módosításával, vagy a kettő kombinációjával át lehet hidalni. A tanulmány a nemzeti alkotmányos megközelítésekben különbséget tesz az EU-s integráció tárgykörében, és egyrészt beszélhetünk olyan új integrációs lépésekről, amelyek a jelenlegi szerződések keretein belül történhetnek meg, és másrésztről pedig beszélhetünk szerződés módosítással járó invazívabb lépésekről, és utána különbséget tehetünk a különböző tartalmi és eljárásbeli akadályok alapján is, amelyek megtalálhatók a nemzeti alkotmányokban. Melyek ezek az alkotmányok? Nos, ami a tárgyi, tartalmi akadályokat illeti, azt láthatjuk, hogy ezek általában a különböző kompetenciákra vonatkoznak, amelyeket Európai Uniós szinten gyakorolni lehet, illetve át lehet ruházni a nemzetállami szintről az EU-s szintre. Ami ezen kompetenciák mm, számát illeti, úgy tűnik, hogy sok alkotmány határt szab az átruházható kompetenciák számának. Továbbá a tartalmi akadályokhoz vagy érdemi akadályokhoz tartozik az európai szintű kompetenciák gyakorlásának kérdése, mikéntje, hiszen sok esetben az alkotmányok bizonyos alapvető értékeket fektetnek le, ide tartozhatnak az alapvető értékek, illetőleg az alapvető jogok. Vannak eljárásbeli akadályok is, ezek mindenek előtt a részvételi jogra vonatkoznak, az Európai Unió joganyagának elfogadása során, illetve az európai integráció új lépéseinek elfogadása révén. Vagy a parlamentnek kell jóváhagynia ezeket, ahol egy bizonyos mértékű többségre van szükség, vagy pedig meg kell kérdezni a népet, tehát népszavazást kell tartani. Mik is a főbb konklúzióink? Az összehasonlító elemzés során arra jöttünk rá, hogy az, a tartalmi akadályokat általában a szerződések az alkotmány módosításával vagy a kettő kombinációjával lehet áthidalni. Minél eh, súlyosabb a tartalmi akadály, illetve minél jobban megközelíti a további EU-s integráció az alapvető, alapvető értékeket az alkotmányban, annál nehezebb lesz ezeket az akadályokat leküzdeni az eljárási szinten is illetve az eljárásbeli akadályok leküzdése is ezzel párhuzamosan nehezebbé válik. Sok esetben előfordulhat, hogy az alkotmány maga mondja ki, hogy bizonyos rendelkezéseket nem lehet módosítani az alkotmányon belül, ezek nagyon súlyos akadályok, azonban ezeket az akadályokat is le lehet küzdeni azon feltétel mellett, hogy megvan az erre vonatkozó politikai akarat, és hogy a lakosság is nagymértékben támogatja ezt a lépést. Jelen pillanatban tehát mi úgy gondoljuk, tanulmányunk eredményeire alapozva, hogy az Európai Unió integrációja eljutott egy olyan szintre, egy olyan ponthoz, amikor az alkotmányos akadályok a jelenlegi alkotmányoknak megfelelően már-már elérhető közelségben vannak, hogyha további szerződésmódosítás történik tehát, mert szóval akkor akadályokba ütközhetünk néhány tagállamban az alkotmányuk miatt. Ezeket a jogi akadályokat le lehet küzdeni, de ez nem lesz mindig lehetséges, illetve sok esetben nem lesz lehetséges, hogyha hiányzik a politikai akarat erre vonatkozóan, vagy a lakosság nem támogatja megfelelő mértékben ezt a lépést. Mit is jelent ez az Európai Unió stratégiája számára? A tanulmányunk szerint megállapíthatjuk azt, hogy az Európai Uniónak kerülnie kellene, hogy a nemzeti alkotmányokban felmerülő akadályokba ütközzön, azáltal, hogy tiszteletben tartja az alkotmányokban lefektetett nemzeti értékeket és alapelveket. Ezek az értékek általában olyan értékek, amelyeket az Európai Unió minden nemzetállama oszt, és az Európai Unió maga is általában zászlájára tűzte ezen értékek védelmét. Másodszorban az Európai Uniónak ö, nyilvánvalóan tiszteletben kell tartania ezeket a, az alapvető értékeket és jogokat az alkotmányokban. Harmadsorban az Európai Uniónak emellett teret kell biztosítania az alkotmányos sokszínűségnek, és kötelessége tiszteletben tartani a tagállamok alkotmányos identitását és jellegét, természetét. Ennek fényében tehát úgy véljük, hogy a nemzeti alkotmányok szabta keretek között sor kerülhet további EU-s integrációra. Ez lenne a rövid összefoglalója a tanulmányoknak, Biztos vagyok benne, hogy lesznek kérdések, természetesen szívesen állok a rendelkezésükre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönjük. Duffur kért szót, parancsoljon. Uh, chairman. Elnök asszony, köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Én az AFKO-ból érkezem, ide menekültként uh, fogadtak be meg fogom vizsgálni az önjelentését, nagy érdeklődéssel tekintek ennek elébe. Néhány megjegyzésem már most lenne a legfontosabb pontokkal kapcsolatban. Az európai integráció erősödésével összhangban. mivel az unió föderatív jellege egyre inkább egyértelművé válik, innentől kezdve a nemzeti bíróságok szerepe is összefonódik. Úgyhogy ellentmondás az, hogy a nemzeti alkotmányos gyakorlat igen széleskörű, és nagyon sokféle, és hatalmasak a különbségek. Attól függetlenül, hogy ráadásul kontinensként azért eléggé hasonlóan gondolkodunk, de mégis a kultúrák, a tapasztalatok és ebből fakadólag az alkotmányok is nagyon különböznek. Annyira, mint hogyha legalábbis Európa történelmileg egy hatalmas alkotmányügyi gyakorlat vagy vizsgálat lenne. Tehát nagyon különböző megközelítések vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan is képzeljük el azt a liberális, pluralista, demokratikus államot, amelyet megfogalmazunk magunkban. Ugyanakkor az egymástól való függőség a nemzeti bíróságok egymástól függősége, és a nemzeti parlamentek egyre inkább összefonódása egyre erősebb, sokkal erősebb, mint a múltban. És itt ez nem csak a Bundestagról van szó, hanem egy olyan gyakorlatról, amely gyakorlatilag az összes alkotmánybíróságon át halad, tulajdonképpen mind a 28-at megvizsgáltam, tehát ebből a szempontból elég jó képet kaphattam erről a helyzetről. Melyek azok a területek, amelyekre nagyon érzékenyen oda kell figyelnünk? A bírák kinevezése az egyik ilyen pont. a választási törvények, Még most is azon dolgozunk, hogy egy közös európai választási törvényt dolgozzunk ki, legalább az európai parlamenti választások esetére, de természetesen ez hozzájárul ahhoz, hogy a nemzeti választási törvényeket is át kell dolgozni, hiszen ezeknek egyre inkább közelíteniük kell az EU-s sztenderdekhez. Itt a leginkább fair választási rendszert szeretnénk kidolgozni, de sajnos nem mindig sikerül a nemzeti választási törvényeknek megfelelnie ezeknek a ö, elvárásoknak. A Telekom esetre gondolnék, az olasz ö, törvényhozás esetében. Nos, hát itt például kimondottan egy ö, nem igazán arányos rendszer, tehát ez egy mű arányos választási rendszer mhm. kidolgozását jelenti és messze el az optimális rendszertől. Aztán, ami a privilégiumokat és a mentelmi jogokat illeti, nos hát ez is egy borzalom az Európai Unió szerte, ha megvizsgáljuk a helyzetet. Nos hát itt a parlamentként, parlamenti képviselőként továbbra is a nemzeti öm, parlament, vagy, illetve a nemzeti jogszabályok alá esünk, akkor, amikor a mentelmi jogunk van, 1965 óta van ez így, de miután az Európai Parlament szuverenitást nyert parlamenti intézményként, innentől kezdve nem helyes az, hogy továbbra is a nemzeti választási törvények legyenek mérvadóak. Aztán nagy a rendetlenség a régiók szempontjából is, ugyanis vannak olyan régiók, amelyek autonómiáikat szeretnék növelni, szeretnének eltávolodni az adott államtól, és ehhez ugye alkotmányos keretekre van szükség. Ezek nagy kihívások, ezekre alkotmányos válaszokat kell tudnunk adni. Aztán a népszavazások kérdése is ide tartozik, amelyre ön is utalt és az integrációból fakadó változások szintén hatnak a nemzeti parlamenti eljárásokra. Ezeknek ugyanis az integrációt tükrözniük kell, és a nemzeti parlamenti életbe kell ezt beépíteni, és ráadásul a nemzeti parlamenteknek feladata az, hogy együttműködjenek egymással, és velünk, mint Európai Parlamenttel. Hiszen az Európai Bizottság ellenőrzése itt a tét, főként az adott helyzetben azzal az európai végrehajtó hatalommal szemben, amelyel most kell dolgoznunk. Aztán a nemzetbiztonsági kérdések kapcsán túlságosan leegyszerűsítenénk a helyzetet, hogyha azt mondanánk, hogy a nemzetbiztonság az csak a nemzeti területre terjed ki. A Lisszaboni szerződés cikkei kölcsönös segítségnyújtásról beszélnek, és ez egy feladata az államoknak, tagállamoknak, hogy segítsék egymást, amikor problémák adódnak. Az a fajta klasszikus megkülönböztetés amely a klasszikus államra vonatkozik, és ezt csak a régi tagállamok gondolják magukénak, a kompetenciákat európai szintre nem akarják átadni, tehát az európai intézményeknek nem akarják ezt átadni, azt gondolják, hogy ilyenkor nemzeti belügyeikbe való beavatkozásról van szó. Tehát mindezt csak azért csoroltam fel, hogy lássuk, hogy itt azért több olyan kérdés is van, fajsúlyos kérdés, amelyek esetében a földkérgek mozgása, ha fogalmazhatok így, egymásnak feszül, a föderális Európa képe, illetve a belpolitika vagy a nemzeti, nemzetállamok léte. Éppen ezért fontos az, hogy a szerződésekben kell rendezni ezeket a potenciál, potenciálisan nagyon veszélyes ütközéseket. És lezárásként annyit szeretnék még elmondani, hogy a következő konvent, amely biztos, hogy a következő öt évben egyébként össze fog ülni, Nos, arra lesz szükség, hogy a négyes cikket megváltoztassuk, hogy egyfajta visszafordítható bizalmi garanciát építsünk be, és ezzel kimondhatnánk azt, hogy amennyiben az adott tagállam megváltoztatja alkotmányát, mint ahogy ez egyébként meg is történik több esetben is, akkor ezeknek a változásoknak meg kell felelniük az Európai Uniós feltételeknek, kompetenciáknak. Tehát nem szabad, hogy összeütközésbe kerüljenek a nemzeti struktúrák az EU struktúrával. A kettőnek egymás kiegészítő jellegűnek kellene inkább lennie, és kötelezővé kellene tenni a tagállamok számára azt is, hogy az Európai Uniót tiszteletbe tartsák. Amennyiben ennek a cikknek a megfogalmazását szeretné valaki látni, most hát az Spinelli csoport nemrég egy kiadványában ezt megtette, és ezt nem sokára közzé is fogjuk tenni. Köszönöm szépen! Vielen Dank, Herr Duff, für Ihre Erläuterungen. Nagyon szépen köszönjük Duff úrnak a megjegyzéseket. A jogi szakbizottság és az alkotmányügyi szakbizottság nagyon baráti kapcsolatokat ápol, így tehát szó sem lehet arról, hogy ön átmenekült ide a másik szakbizottságból, nagyon nagyra értékeljük a megjegyzéseit, megállapításait itt ma a mi szakbizottságunkban. Lichtenberger asszony, nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm az áttekintést a szakértőknek. A tanulmány természetesen majd tüzetesen átolvasom magam is. felvetődött már most is néhány kérdés bennem, az első ezek közül – arra vonatkozik, hogy az egyes tagállamok milyen alkotmányi jogi válaszokat adnak a további integrációs követelményekre vagy óhajokra. Erre vonatkozólag a különböző tagállamokban nagyon nagyok az eltérések, és nagyon nagy eltérés mutatkozik a jogalap kérdésében is. Nagyon nagyok az eltérések annak ellenére, hogy teljesen világos, hogy az alkotmányos rend mit jelent. De Németországot és Nagy-Britanniát tekintve például hatalmas űrtátong a között, hogy hogyan értelmezik a nemzeti alkotmány kérdését. Németországban például jóformán egyfajta biblia státusza van az alkotmánynak, tehát egyfajta megkérdőjelezhetetlen, megrendíthetetlen státusza. Látszik ez abból is, hogy a Karlsruhei Német Szövetségi Alkotmánybíróság mindig állást foglal a Lisszaboni szerződésből adódó kötelezettségekkel kapcsolatosan, más tagállamokban ez nem annyira hangsúlyos. Két szélsőséget vettem példának, ugye? Tehát az egyik Németország, a másik pedig Nagy-Britannia. Nagy-Britanniában pedig egyfajta politikai válaszadás történik a további integrációs lépésekre. Németországban pedig inkább alkotmányos megközelítés érvényesül, és mivel ez nem csak úgymond politikai reakció, éppen ezért alkotmányjogi problémák, akadályok is felmerülnek a Lisszaboni szerződés és a nemzeti alkotmány között. Én úgy látom, ezek az akadályok Németországban nagyon nehezen bonthatók le. Az összes többi tagállam pedig az alkotmány értelmezését illetőleg e két szélsőség között található valahol. Számomra érdekes lenne hallani arról, hogy ön ezt hogy látja. Mivel ilyen hatalmas különbségek állnak fenn a tagállamok között, ezért nagyon nehéz ezt a kérdést egységes módon kezelni, egységes megoldást találni ezekre a problémákra. A hivatkozás a közös értékekre szerintem politikai kontextusban, politikai háttér előtt egy nagyon egyszerű megoldásnak tűnhet, de vissza is lehet vele élni. Mindkét irányba működhet ez, egyrészt a nemzeti szuverenitás a legtöbb alkotmányban persze szerepet játszik, hiszen ezek a történelemből kinőtt építmények, és eljutunk a szuverenitás kérdésétől egészen a nemzetközi együttműködés kérdéséig is. Hogyan látja, hogyan lehetne kezelni azt a problémát, hogy az alkotmányok és az alkotmánybíróságok értéke teljesen másként alakul a különböző tagállamokban az EU-s integráció területén, és ez végül is lecsapódik a politikai reakciókban, válaszadásokban is, és a nemzeti érzületben is persze a különböző tagállamokban. Köszönjük szépen! Szeretném most ismét megadni a szót a szakértőinknek. Beszélünk, professzor úr? Mrs. Chairman. Köszönöm szépen. köszönöm szépen a szakbizottság tagjainak is, hogy itt lehetünk, és köszönjük szépen azokat a fontos gondolatokat, amelyeket hallhattunk, és amelyek különböző kérdésekre vonatkoznak. Főként Duff úrra gondolok, aki egy 9 vagy 10 pontos tanulmányt adott át nekünk erről a kérdésről, amely komoly tanulmányozás eredménye. Lichtenberger asszonyra utalva. Nos, hát valóban vannak hatalmas különbségek a tagállamok alkotmányai, alkotmányos kultúrája, hagyományai között. Ezeket egyébként az európai integráció hoz képest is mondom, hiszen az európai integráció megközelítése nagyon különböző lehet. Nézzünk egy karikatúra szerűen két különböző megközelítést. Az egyik igen politikai és történelmi jelleg, mint amilyen az Egyesült Királyság, de akár skandináv országokról is beszélhetünk, vagy Hollandiáról ebben az esetben. A másik oldalon pedig a kontinentális európai hagyomány, amely pedig a francia forradalmi gondolatokra vonatkoztat vissza, és amely jogi alapokmányként tekint az alkotmányra, és mint ilyen domináns a politikai valósággal szemben is. Az európai integráció új kihívásai azt vetik fel, hogy talán egy rugalmas megközelítése van szükség, és bizonyos értelemben ez igaz is, de például nincsenek olyan Egyesült Királyságbeli egyes alkotmányjog, alkotmánybíróságok, akik azt fogják mondani, hogy ezt így nem lehet, mert van egy bizonyos határ, és erre ilyen és ilyen példák mutatkoznak. Karlsruhe viszont ezt megteszi. És erre számos példát is mondhatunk. A az alkotmányos rendszer külső paraméterei vagy határai tulajdonképpen akadályokat is jelentene, tehát meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet ezeken felül emelkedni. A német gyakorlatban hatalmas spekulációk vonatkoznak arra, hogy a német államiságot hogyan érinti mindez. Hogyan lehet ezt megtenni? Tehát még ezekben a legkeményebb alkotmányos hagyományokban is tudjuk, hogy azért akkor, amikor az alkotmányosság külső határairól van már szó, akkor erre továbbra is szükség van, és megoldható az alkotmány megváltoztatása, de ilyenkor politikai akaratra és legitimitásra van szükség ahhoz, hogy ezeket a kereteket ki tudjuk tágítani. Éppen ezért, hogyha úgy gondolkodunk az európai integrációban, mint egy föderalizációs folyamatra, akkor ennek nagyon sok politikai és legális konnotációja van. A németek például azt mondanák, hogy mi feladtuk a szuverén államunkat, azért, hogy egy landesszé váljunk az Európai Unión belül. Ehhez pedig szükségünk van ahhoz, hogy kilépjünk az alkotmányos keretekből, és egy új alkotmányos berendezkedést vona, valósítsunk meg. A britek itt csak politikailag fognak ezen elgondolkodni, de mondjuk 15 évvel ezelőttig a hollandok is máshogy gondolkodtak, nem volt semmiféle kemény Mm, alkotmányjogi háttér, hanem inkább politikai gondolkodás állt a háttérben, de természetesen ez megváltozott az elmúlt 15 év során. Éppen ezért akkor, amikor a politikai diskurzus a szuverenitásról beszél, az valahol egy kicsit furcsa, mert a hollandok egyáltalán nem, hagyományosan nem foglalkoznak a szuverenitás kérdésével. Tehát egy epifenomenonról van szó, számukra ez a politikától függő, változónak tekinthető az alkotmány számukra. És ilyen értelemben demokratikus legitimitásra van szükség, mind a tagállamok részéről, mind Európai Uniós szinten. És itt meg is állok. Esetleg te is hozzá kívánsz fűzni valamit? Igen, egy rövid megjegyzés. Igen, bizonyos értelemben azt is el lehetne mondani, hogy a brit és a német alkotmányok nincsenek már olyan messze egymástól, hiszen miután az Európai Uniós szerződést elfogadta az, az Egyesült Királyság, ugyan a nem csak a parlamentnek, hanem a népnek is el kell fogadnia mindezt. Tehát ez valamiféle korlátot is jelent az európai építkezés, az európai integráció szempontjából. Ezt a német alkotmánybíróság esetjogából is kimondható. A azt mondhatnánk tehát, hogy a német alkotmányossági gyakorlat az inkább jogi jellegű, míg az angol az inkább politikai jellegű, de mégis a kettő között konvergenciát figyelhetünk meg. Franciaországban is igaz ez. Természetesen azért vannak még továbbra is nagy különbségek, amelyek felmaradnak. Köszönjük szépen! Szeretne-e még valamely szakértőnk kiegészítő megjegyzést hozzáfőzni? Nem? Dafur. Just one. Köszönöm. Egy végső megjegyzésem lenne. Úgy gondolom, hogy az a probléma, ami előttünk áll, az a hatalmas probléma, ami előttünk áll, hogy az az, hogy az euroszkeptikus többségű országokban, mint például Dániában merülnek fel ezek a problémák, hiszen nagyon merev merev az alkotmánya Dániának. Az Egyesült Királyságban ugyanakkor másodlagos jogalkotás, sőt, akár felhatalmazáson alakuló jogi aktusok eszközét használjuk nagy többséggel, ugyanakkor Dániában sokkal erősebb az alkotmány, az elsődleges jog. Ezért nagyon nehéz 28 állam szintjén alkotmányi konvergenciát elérni egy federalistább jellegű EU érdekében alkotásra van szükség, és több joghatóságra van szükség a Luxemburgi Bíróság számára, valamint a Nemzeti Alkotmánybíróságok számára. Ez előfeltétele annak, hogy megvalósulhasson ez a konvergencia, hogy módosítani lehessen a nemzeti alkotmányokat, és ezek megfelelhessenek egy szövetségibb jellegű Európai Uniónak. Ehhez sok időre és sok munkára van szükség. Viszont az is nagyon fontos, hogy a parlament vállalta, hogy ennek a folyamatnak az útjára lép. Dank, vielen Dank den, Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen a tanulmány szerzőjének, köszönjük a képviselőknek is, akik hozzászóltak a témához világosan megmutatkozott, hogy mindenek előtt az alkotmányjogi lehetőségek kiaknázása a politikai akarattól függ. Most a választási kampányban, illetve a következő jogalkotási időszakban nagyon mélyreható, fontos utat kell bejárnunk, amely nagy jelentőséggel bír majd a további integráció szempontjából. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Rátérünk a következő napi rendi pontunkra amely ez már vonatkozik, az Európai Értékpapírpiaci Hatóságra. A jogi szolgálat beszámolója következik. A bíróságnak a hatáskörök Európai Értékpapírpiaci Hatóságra, ez már a ruházására vonatkozó ítéletéről. Ez is rendkívül fontos a további politikai munkánk szempontjából. Szeretném megkérni a jogi szolgálat képviselőjét, Anders Nersgaard urat, hogy ragadja meg a szót. Köszönöm szépen. Január 21-én és 22-én a bíróságnak alkalma volt, hogy egy ítéletet hozzon olyan témával foglalkozik ez a dokumentum, ami az alapvető intézmények közötti egyensúlyra vonatkozik, és gyakorlatilag már a szén és acél közösség életének első éveiben felmerült ez a probléma a híres Meroni ítéletben. Annak ellenére, hogy az Európai Unióban jelentős változások következtek be, 58-tól kezdve, amikor ezt az ítéletet meghozták, gyakorlatilag egyetlen szerződésmódosítás sem foglalkozik ezzel a témával, ezzel a kérdéssel. Azért is fontos ez az ítélet, mert a 140-es cikk hatájával és, jogala, és a jogalappal is foglalkozik, ezeket is érinti. Mielőtt belemennék a részletekbe, szeretném elmondani, hogy alapvetően megerősíti ez az ítélet, hogy ügynökségeknek át lehessen ruházni a hatáskört, és a 114-es cikk legyen ennek az alapja. Ugyanakkor ez nem feltétel nélküli, mindkét aspektusra igaz az, hogy feltételek is kell, hogy fennálljanak. A pénzügyi szolgálatok felügyeleteivel kapcsolatban merült fel ez a probléma most konkrétan. Ez egy jelentős jogalkotási reform az Európai Unió életében. És az ítélet ismertetése előtt úgy gondolom, hogy emlékeztetnem kell arra a felügyeleti keretre, amit, ami felállt. 2010-ben az EU jogalkotó szervezete három európai felügyeleti hatóságot fogadott el, és hatásköröket kapott, kötelező jellegű feltételekkel három esetre. Hogyha a Nemzeti Felügyelő Hatóság megszegi az európai jogot, aztán sürgősségi hatáskörök, és a Nemzeti Felügyeleti Hatóságok közötti közvetítés. Ez a három hatáskör. Ezek leírása részletesen szerepel a megfelelő rendeletben. további hatáskörök átadásának a lehetőségét is tartalmazzák a dokumentumok bizonyos pénzügyi tevékenységekre vonatkozóan a pénzügyi piacok védelme érdekében. A három hatóság közül az egyik az ESMA, az Európai Értékpapírpiaci Hatóság. A hatóság ugye pénzügyi szolgálatok és pénzügyi piac területén dolgozik. A Európai Banka hatóság volt a másik, és a harmadik pedig az Európai Biztosító Hatóság. Aztán a következett a pont rövid határidős üzletekre vonatkozó szabályozás, tehát ez egy részvény vagy adósság értékesítésére vonatkozik. A tevékenység ellentmondásokat mutatott a pénzügyi válság idején. Eltérőek voltak a vélemények ennek a rövid határidős üzleteknek a szerepéről. A rendelet, amely szabályozza ezt a tevékenységet, van olyan rendelet, amely szabályozza ezt a tevékenységet, de maga a rövid határidős üzletre nem mondja ki, hogy ez negatív és kárt okoz a piac működése tekintetében ezért nincs általános tiltás az ilyenfajta tevékenységre vonatkozóan. Az alap inkább az, hogy elvileg a rövidhatáros üzletek hat, hasznosak lehetnek a piac szempontjából, de bizonyos körülmények között károsak is. Ezért a nemzeti felügyelő hatáságoknak kell meglennie az a, annak a, tehát ott kell, meglennie meglegyen a hatáskör arra vonatkozóan, hogy amikor ez a veszély felmerül, akkor betilthassák ezeket az üzleteket. Az ESMA azt a hatáskört kapta, hogy beavatkozzon akkor, hogyha a nemzeti felügyelő hatóságok nem játják el az ilyen jellegű feladatukat. Az Egyesült Királyság úgy értékelte, úgy értelmezte, hogy ez túllépte azt a lehetőséget, hogy milyen hatásköröket lehet átruházni egy ügynökségre. A politikai vitában a Meloni ítéletre utal, utalás történik, viszont a, tehát ez az ítélet korlátozza az EU jogalkotást, ez, az, ez egy bizonyos vélemény, de ez valójában nem történt meg, és nem így van. Hiszen itt arról van szó, hogy maga a szerződés meghatározza az intézmények szerepét és a tagállamok szerepét a különféle uniós hatáskörök gyakorlása tekintetében. És így meghatározza azokat az eljárásokat is, amelyek alapján ugye a demokratikus legitimitást és a tagállami bevonást kell gyakorolni. A Meroni ítélet egész más kontextusban született. Az alapelv ugyanaz maradt. az a fontos kérdés, hogy az Európai Unió hatáskörét hogyan kell gyakorolni. A kérdés tehát az, valaki, aki az eljárásokban nincs megemlítve konkrétan, az elláthat-e biztonyos hatáskört. Ez a 1958-as ítélet szempontjából és az akkor érvényes szerződés szempontjából volt egy kérdőjel, de ez gyakorlatilag a mai napig fönnáll ez a dilemma, ez a probléma. Ugyanakkor a legutolsó szerződés módosítással, vagyis a Lisszaboni szerződéssel nem változott ez a helyzet, de a bírósági ügyek különösen a, a szervezetek, ügynökségek tekintetében megszaporodtak. És akkor fölmerül a kérdés, hogyha nincs ilyen hatáskör, akkor miért kerülnek bíróság elé ezek a ezek az ügyek. Most rátérnék akkor magának az ítéletnek az ismertetésére. Alapvetően az ítélet, a Meroni ítélet megtett erősíti meg, de azért fontos ez az új ítélet, mert a Meroni ítélet elveinek a mai eltérő kontextusban történő alkalmazását részletesen bemutatja konkrétan a felügyeleti csomag keretei között hogyan kell alkalmazni a Meron ítéletnek az elveit. Persze hasonló helyzet máshol is kialakult. Az lényeges elv fennáll, vagyis a jogalkotónak joga van egyértelműen meghatározott végrehajtási hatókört, annak gyakorlását átadni a delegált hatóságnak nyomon követési kötelezettséggel. Vagyis a hatáskör gyakorlása tekintetében a következmények nem változhatnak jelentősen, és a felhatalmazást adó, illetve a felhatalmazást kapó között a felelősség megoszlás továbbra is fönnáll. Ezt követően tisztázza, pontosítja az ítélet, hogy át lehet adni a hatásköröket ezeknek az ügynökségeknek. Fölmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a 291-es cikk hogyan illeszkedik ebbe a körbe, hiszen ebben a cikkben szerepel az, hogy ki gyakorolja az Európai Uniós hatásköröket. Itt a bizottság és a tanács szerepel ebben a cikkben. Az ítélet megerősíti, és ez a legfontosabb, hogy a hatáskörök átadása nem csak egyedi aktussal történhet, hanem általános hatállyal is hogyha pontos annak a leírása, és megfelel az első két elvnek mindez. Az ítéletből azt a következtetés is le lehet vonni, hogy a 290-es, 291-es cikkeket nem érinti a hatáskör átadása. Vagyis azzal a feltétele lehet átadni a hatáskört, hogyha ennek megfelelő oka van, illetve megfelelően igazolt, hogy a 290-es és 291-es cikkek nem alkalmazhatók. Például magas szintű technikai, szakmai ismeretekre van szükség, vagy a nemzeti illetékes hatóságok és az uniós hatóságok közötti együttműködés fontos. Ez a jelenlegi eset, ugye a, a rövid határidős üzletek esetében magas szintű szakmai ismeretekre van szükség, gyors eljárásokra van szükség, egyetemen ez egy olyan terület, ami magasan technikai jellegűnek mondható. A bíróság specifikus feltételeket is meghatároz, vagyis a rövid határidős üzleteket lehet tiltani, lehet korlátozni, abban az esetben, hogyha nemzeti hatóságok ezt nem teszik meg szükség esetén és egy sor ilyen esetet is felsorol, illetve feltételeket felsorol az ítélet. A feltételek nem mindig azonosak. Lehet, hogy egy másik kontextusban másfajta feltételek merülnek föl, másfajta kontextus. Ugyanakkor érdemes megvizsgálni a más területekre, ahol a iránymutatás tekintetében is ezeket a feltételeket. Először is a bíróság számára fontos volt, hogy a jogalkotó specifikus szabályozó keretet határozott meg, amelynek keretei között a hatáskört gyakor- le kell gyakorolnia az ügynökségnek vagy a hatóságnak. A második feltétel, hogy egy sor specifikus hatáskör gyakorlásához fennálló feltételnek teljesülnie kell, és meg kell határozni azt a célt, ami miatt a hatáskört átadják, mert ez feltétel annak, hogy ezt a hatáskört gyakorolni lehessen. Korlátozva a hatáskört arra az esetre, amikor a nemzeti hatóságok nem léptek föl megfelelően. Továbbá kötelezettséget mond ki, hogy specifikus kockázatok elkerülése a cél. A hatáskör tehát korlátozza a hatáskör átadásának a szabályozása. Az időkorlát is egy feltétel, a konszultációs kötelezettség is egy feltétel, megfelelő eljárás lefolytatása a releváns nemzeti hatósággal, amely nem lépett föl, vagy nem megfelelően lépett föl, illetve a bizonyítékokat is be kell szerezni a beavatkozás szükségessége tekintetében. A 114-es cikk szerint ugye Egyesült Királyság vetette fel a problémát. Ez azt jelenti, hogy a 114-es cikk alapján a belső piac védelme értekében fordult a bírósághoz az, er, az Egyesült Királyság. A bíróság ennek alapján azt mondta, hogy két feltételnek kell teljesülnie a 114-es cikk alkalmazáshoz. Egyik, hogy a jogalkotási aktus pontosan kell, hogy fogalmazzon a tagállam tekintetében. A másik, hogy a jogalkotási aktus célja a belső piac megfelelő működése. Az első feltétel tekintetében. A bíróság esetjogra hivatkozik Tehát a jogalkotási aktus és a hatáskör is tagállamra vonatkozó rendelkezéseket kell, hogy tartalmazzon. A bíróság véleménye az, hogy ez a feltétel teljesül a konkrét esetben. Továbbra arra is emlékeztet, hogy az eset a esetjogban szerepel a 114-es cikkel kapcsolatos ítéletek, itt harmonizációs módszer kérdése merült föl, ezért a bíróság explicit módon elfogadta, hogy a jogalkotó delegálhat európai testületre, hatóságra vagy ügynökségre hatásköröket, konkrétan akkor, amikor specifikus szakmai, technikai felkészültségre, képzettségre van szükség, és ez az kinevezett hatóság vagy szervezet rendelkezik az ilyenfajta felkészültséggel. A bíróság azt is megerősíti, hogy a 114-es cikk nem akadályozza meg, hogy természetes vagy jogi személy kaphassa meg ezt a hatáskört. A második feltétele áttérve, a bíróság emlékeztet arra, hogy a cél az kell, hogy legyen, hogy a belső piac megfelelően működjön, működik, és a rövid határidős üzletek tekintetében ez teljesül. Ennyit szerettem volna mondani az ítélet bemutatásaként. Köszönöm szépen a figyelmet. Äh, ich möchte mich bei Ihnen herzlich nagyon szépen köszönjük önnek, amiért ilyen világos és átfogó magyarázatot adott. Amit az Európai Parlament eldöntött ezzel kapcsolatosan, hatalmas politikai súlya lesik latba, éppen ezért olyan fontos, hogy ez beleilleszkedjen a rendszer egészébe is, és hogy jól tájékoztassanak bennünket arról, hogy az Európai Bíróság joggyakorlata hogy alakul ezzel kapcsolatosan. Lichtenberger asszony kért szót, parancsoljon. Egy rövid megjegyzésem volna. Osztom, amit Régner asszony itt most elmondott. A döntő kérdés persze az számomra, hogy a technikai szakértelem kérdése nagyon veszélyes lehet. Nagyon eltérő vélemények léteznek azzal kapcsolatosan, hogy mely területen ki alakíthat ki megoldásokat egy-egy problémára. Technikai szakértelem olyasmi, amit a lakosság egyes részei úgy értékelhetnek, vagy értelmezhetnek, mint egyfajta kifogást arra, hogy zárt ajtók mögött szülessenek döntések, és ne kelljen olyannyira átláthatóan működni és oly nagy mértékben kommunikálni. Tehát a technikai szakértelemmel kapcsolatos kérdéseket mindig kesztyűs kézzel kell kezelni, hiszen gyakran ürügyül is szolgálhat arra, hogy a parlamenti eljárásokat, folyamatokat aláaknázzák. Ezzel nem csak azt állítanánk, hogy a lakosság nagy része teljesen képtelen megérteni bármit is, hanem gyakorlatilag ez visszaesne a választott képviselőkre is. Így végül egy olyan technokrácia alakulna ki, amely nagyon veszélyes, és amelyet a lakosság aztán nem is tud elfogadni. Emlékeztetnék ennek kapcsán bizonyos népszavazásokra, rendkívül bonyolult, összetett kérdésekkel kapcsolatosan bizonyos tagállamokban, ahol a demokratikus részvétel elleni fő érv mindig az volt, hogy valaki a technikai szakértelem hiányában nem tud megfelelő döntést hozni, állást foglalni egy-egy kérdésben. Ez az érv nyilvánvalóan bizonyos kérdésekben helytálló, olyan értelemben, hogy a szakértők tudják, hogy hogyan működnek azok a mechanizmusokat, amelyeket a nyilvánosság nagy része, vagy a közvélemény nagy része talán nem ismer más részről, sokszor felmerül a kérdés, hogy akarunk-e valamiről tájékoztatni, és hogy ezt hogyan tesszük meg. Einstein, aki azt hiszem szakértőként igenis képes volt az összetett gondolkodásra, világosan azt, egyszer azt mondta, hogy az, amit nem lehet 5 perc alatt tudott elmagyarázni világosan, fogalmazva, azt talán nem is érdemes megérteni. Tehát a technikai szakértelemmel kapcsolatos érvelés esetén mindig nagyon óvatosnak kell lenni, hiszen ez ahhoz vezet, hogy egyfajta tiltakozó magatartás alakul ki a normáknak alávetettek részéről, és ez nyilván kontraproduktív. Köszönjük szépen Lichtenberger asszonynak ezt a nagyon fontos megjegyzést. Kérném szépen a képviselőket, hogy térhessünk rá a következő napi rendi pontra, illetőleg Géringer asszony azt kérte, hogy a hetes napi rendi pontot vegyük most sorra, hiszen máskülönben ő már nem tud itt lenni. Ez a kísértékű követelések európai eljárása és az európai fizetési meghagyásos eljárás című napirendi pont. Van-e valakinek ellenvetése az ellen, hogy most azonnal megtárgyaljuk ezt a napirendi pontot? Úgy látom, nincs. Úgy látom, mindenki egyetért, akkor meg is adom a szót Géringer asszonynak, parancsoljon. Így, dziękuję za wyrozumiałość. E, köszönöm, elnök asszony, köszönöm a megértését. Köszönöm, hogy megértette, hogy most szeretném bemutatni a munkadokumentummal kapcsolatos megjegyzéseimet. Ugye már kevés idő áll rendelkezésre a mandátum végéig. Munkadokumentumról van szó, gyakorlatilag a jelentés már jelentés véglegesítésére majd a következő mandátum alatt kerül majd sor. A jelentés témája a kísértékű követelések európai eljárásának a módosítása, illetve az európai fizetési meghagyásos eljárás módosítása. Mi is az általános kontextus, mi a fő probléma? Az európai válság miatt az az igény, hogy az ilyen jellegű, ilyen értékű követeléseknél, illetve vitás ügyeknél gyors, hatékony legyen az eljárás, ez egyre inkább fölmerült. Itt ugye a kísértékű követelésekre vonatkozóan a bizottság egy új módszert vezetett be, kísértékű követelések esetén a határokon átnyúló esetek száma megnőtt, és itt plusz probléma is fölmerült. a külföldi bíróságok előtti eljárás tekintetében ugye plusz költségek merülnek föl, tolmácsolás, fordítás, az utazási költség ugye a másik tagállamba, hogy jelen lehessen valaki a tárgyaláson. Ezért egyre jelentősebb mértékben felmerült az az igény, hogy hatékonyak lehessenek ezek az eljárások a gazdaság működésének a támogatása érdekében. Az Európai Parlament 2011. októberében már meg, hogy bizonyos tagállamokban alacsony a száma azoknak az eseteknek, amikor a bírósághoz fordulnak kísértékű követelés témájában. Sokszor problémát jelent például a nyelvi különbség, és más okokból is, akár a költségek miatt is kevésé fordulnak bírósághoz ilyen vitás esetekben. megtörtént, a, meghozta az Európai Parlament a döntést arra vonatkozóan, hogy föl kell mérni ezeknek a követeléseknek a helyzetét, hiszen sokszor a kísértékű követeléssel kapcsolatos eljárás költsége nagyon magas. A dokumentumom részletesen leírja, hogy mi a rendelkezéseknek a hatája. Milyen értékekről van szó, maximum 10 ezer euró. A jelenlegi hatályos jogszabály szerint 2000 euró a határérték. Csak magánjogi vitás esetekre vonatkozik mindez. A jelenlegi szabály szerint ugye maximum 2000 eurós az összeg, és csak magán személyekre volt vonatkoztatható, már csak azért is, mert a KKV-k eh, esetében az érték határ miatt nem tudták alkalmazni ezeket a rendelkezéseket. A jelenlegi javaslat 10 ezer eurós eh, határt szab meg, de az én javaslatom az lenne, hogy még magasabb összegre tegyük ezt a határértéket, ami kísértékűnek nevezhető egy követelés, annak érdekében, hogy a KKV-k nagyobb mértékben tudják kihasználni ezt a lehetőséget. Ha a tízezes határt veszük figyelembe, gyakorlatilag a KKV-kkal kapcsolatos vitás ügyeknek a 30%-át fedjük le. Pontosabban meg kellene határozni a határon átnyúló vitás ügyek de, definícióját. Fontos, hogy pontosan meghatározzuk, hogy ki élvezheti az előnyét az ilyenfajta eljárásnak. Ösztönözni kell az elektronikus kommunikációt, a dokumentumok továbbítása területén, illetve a bíróságok egymás, egymás közti kommunikációjában a digitális módszert kellene támogatni. Ezzel költséget lehet megtakarítani. A határon átnyúló eljárások esetében a nyelvi probléma, a hát nyelvi eltérés nagyon magas költséggel jár. A bíróságok számára elő kéne írni a kötelezettséget, hogy távkonferenciát alkalmazzanak. Ezt nem lehet azonnal alkalmazni és bevezetni, mert nem minden bíróság van technikailag erre fölkészülve. Minden esetre követni kell az idők szavát, és szerintem a jövőben egyre inkább használni kellene ilyenfajta eszközöket aztán a maximális költség meghatározása a következő téma, a eljárási költségek. Sokszor olyan magasok az eljárási költségek, hogy elretentik a panaszosokat az eljárás megindításától, hiszen magának a követelésnek az összege nem olyan jelentős. A, és ez ugyanakkor ösztönzi a törvénytelenül eljáró vállalkozások gyakorlatának a terjedését, hiszen ők is ismerik ezt a helyzetet. Továbbá a becsületes vállalkozók tevékenységét akadályozza. Ezért is fontosnak tartom, hogy a visszaéléseket el lehessen kerülni, vissza lehessen szorítani ezen a területen. A minimális eljárási költség 34 euró. Itt is persze meg kellene vizsgálni, hogy hogyan lehet harmonizálni és egységesíteni az eljárási költségeket a kísértékű követelések területén határon átnyúló esetekben. A tagállamok számára elő lehetne írni, hogy olyan fizetési eszközt alkalmazzanak, ami lehetővé teszi a fizetést másik tagállamból. Ezzel el lehetne kerülni, hogy azonnali fizetésre kerüljön sor a bíróság pénztárában. Ez egy kis mértékű intézkedés, de jelentős problémákat oldana meg. A következő a fordítás problémája a D nyomtatvány tartalmazza az eljárásra kapcsolatos összes információt, illetve az ítélet leírását is. Az ítéletet is ugye le kell fordítani. Mindez jelentős költséggel jár, és ugyanakkor sokszor elég lenne csak 3-4 pontot lefordítani a nyomtatványból, a D nyomtatványból magát a nyomtatványt elő kell készíteni minden hivatalos nyelven. Az eljárás ideje nagyban függ a fordítások idejétől. Még egy kérdés, hogy a tagállamot kötelezni kell az eljárási költségekre vonatkozó információk továbbítására, közlésére. A behajtási mód közlésére, illetve hogy ki kell -e tölteni a D-nyomtatványt. Fontos, hogy az Európai Bizottságot is kötelezni kell az információk továbbítására, illetve hogy közzé kell tegye az információkat, hogy bárki számára elérhetőek legyenek ezek az információk, ezek hoz, ez mindez hozzájárul az eljárások átláthatóságához és a KKV-knak az az érzése lesz, hogy komolyan veszik őket, amikor határon átnyúló kereskedelmi üzleteket kezdeményeznek. Köszönjük szépen! Van-e valakinek mondandója ezzel kapcsolatosan? Úgy látom, nincs. Még egyszer hangsúlyoznánk akkor azt, amit a jelentéstevő is mondott. Ezzel kapcsolatosan, a témával kapcsolatosan nagyon fontos a további nyomonkövetés, fontos, hogy a következő jogalkotási időszakban is foglalkozzon a parlament ezzel a kérdéssel. Köszönjük szépen ezt az átfogó beszámolót. Okay, okay, um, uh, uh, Ezennel rátérünk a következő napi rendi pontunkra a hatos napi rendi pont következne. Mielőtt azonban neki látnánk ennek tárgyalásának, szeretném elmondani, hogy ezután a ártülés következne, a parlamentet érintő jogviták következnének, de mivel jelen pillanatban nincs itt elegendő képviselő, ezt a napi rendi pontot nem délelőtt tárgyaljuk, erre nincs lehetőség, hanem a ma délutáni szakbizottsági ülésünkön foglalkozunk majd ezzel. Tehát 15 óra 30 perckor, mondják itt nekem, remélhetőleg elég képviselő jelen lesz, hogy a jogvitákkal foglalkozzunk. Így most a hatos napi rendi pont következik. Javaslat a joghatósági megállapodásokról szóló 2005. június 30-ai hágai egyezménynek az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra. Itt polgári és kereskedelmi jogvitákat érintő kérdésről van szó. Klaus Heiner Léne volt eddig az, aki a szakbizottság elnökeként és jelentéstevőként is foglalkozott ezzel a témával. Miután Léna úr már nem képviselő a parlamentben, most ki kell jelölnünk egy előadót a témához. Azt javasolnám, hogy én elnökként magamra vállalnám a jelentéstételt, a jelentéstevői feladatokat. Mint ahogyan mondtam, polgári jogi és kereskedelmi kérdéseket érint ez. A Brüsszel egy kapcsán már foglalkoztam ezzel a témával, és fontos, hogy minél gyakorlatiasabban járjunk el. Itt egy jóváhagyási, illetve hozzájárulási eljárásról van szó. Még a választások előtt kéri a jóváhagyásunkat vagy hozzájárulásunkat a tanács, azonban a jelenlegi helyzetre való tekintettel, mivel ugye a jogalkotási időszak végén járunk, a tanács részéről már nem várható itt semmi, szerintem legyünk nagyon gyakorlatiasak. Javaslom, hogy ebben az esetben az elnök legyen a jelentéstevő, azaz jó magam. A továbbiakban javasolnám azt is, hogy határozzunk meg egy határidőt a módosító indítványok benyújtására. Még egyszer mondom, a jogalkotási időszak végén járunk, nincs már sok időnk. Én a március 24-i dátumot javasolnám. Van-e valakinek ellenvetése? Egyetértenek ezzel, ahogy ezt így felvázoltam? Úgy látom, ellenvetése senkinek sincs. Így tehát a javas, javasolt módon fogunk eljárni. És akkor most, többé-kevésbé, Napi rendünk végéhez is érkeztünk, ami legalábbis a délelőtti munkát illeti. Ezennel most felfüggesztem a szakbizottsági ülésünket. A jogvitákat tehát délután 15 óra 30-kor tárgyaljuk. Mindenkinek további kellemes délelőttöt kívánok, és délután újra találkozunk itt. Köszönöm.